erittäin paljon näistä tärkeistä johdonmukaisuutta ja tehokkuutta koskevista huomioista. Nyt sitten edustajilla on puheenvuoro ja annan sen pyynnöstä Rouva Sinclairille. Rouva Sinclair, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony! Gratulálni szeretnék a svéd küldöttség képviselőjének. Svédországnak nagy múltja van az emberi jogok képviseletében, az emberi jogok kulcsfontosságú szerepet játszanak. Kérdezem, hogy mit tesz a svéd elnökség, hogy biztosítsa, hogy az új tagállamokban is megfeleljenek a tagállamokból eredő kötelezettségeknek eh, az emberi jogok területén. Ezen felül az EU nem vette figyelembe az írek eh, véleményét, a Lisszaboni népszavazásra adott nem szavazatát, és ezzel fittyet hányt a demokráciára. Kérek önöktől egy választ, hogy biztosítják, hogy figyelembe veszik az ír szavazók leadott szavazatát a következő népszavazáson. Köszönöm szépen. Hajt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék eh, Hamas Kürdasszonynak a bemutatásához, az előadásához, és minden jót kívánok a svéd elnökségnek, és igaz valóban, hogy nagy várakozással nézünk a svéd elnökség munkája elé. De igazából a sikerzálogát is látjuk benne. És biztos vagyok benne, hogy az albizottság és a mi frakciónk is sokat megtesz a munka sikeréért. Nagyon sok kérdésről beszélt éppen ezért. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a speciális képviselők mandátumának meghosszabbítását támogatjuk, valamint a különböző missziókban fontosnak tartjuk szintén a gender kérdése kérdvényesítését, valamint a leszbikus, meleg és transgender neműek jogainak érvényesítését, és az emberi jogi tanács területén pedig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a speciális mechanizmusokat és az ország specifikus mechanizmusokat fenntartsuk. Ami pedig a kérdéseket illeti, most először is ki szeretném emelni, hogy a mainstreaming kérdését, az emberi jogok mainstreamének kérdését a parlament mindig is támogatta. De hát persze hosszú utál előttünk, hiszen jelenleg eh, egyébként, amikor a más ügyek eh, jelentéstevője volt, amikor hallottam, hogy a tanács munkacsoportokban még nem eléggé mainstreameltek ezek az ügyek, de valóban most már a policy statementekben is megjelent a mainstreaming gondolata, ám amikor kulcskérdések és döntések merülnek fel és hozatnak meg, akkor talán az emberi jogok nem mindig kapják azt a prioritást, amelyet a szép szónoklatokban kapnak. Ezért tehát kérném, hogy adjon néhány konkrét példát arra, hogy hogyan szeretnék a mainstreaminget az életben is megjeleníteni, megvalósítani, Gondolok például a kereskedelmi politika területére, ahol az emberi jogok mainstreamingje még nem jelent meg igazából például, amikor új kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk olyan országokkal, ahol az emberi jogok bizony nem valami rózsás helyzetben vannak, és ilyen esetben, mintha az emberi jogi kérdések háttérbe szorulnának. Azután az Európai Unió a fogyatékkal élőkről szóló egyezményének ratifikációjáról elmondhatom, hogy egyetértünk az önök erőfeszítéseivel, de egy-két tagállam fenntartással szeretne élni, és kérdezem, hogy a svéd elnökség próbálja a fenntartások számát csökkenteni. Ezen felül pedig az emberi jogok és az üzleti világ kérdéseinek kiegyensúlyozását nagyon fontosnak tartom, itt a parlamentben is, és ezen a területen szívesen együttműködünk. A parlament több jelentésének voltam jelentéstevője kérdésben, és itt azt mondhatom, hogy nem is annyira a jogszabályok megerősítéséről, hanem végrehajtásáról van szó, szóval főleg az egyes fejezetről és úgy gondolom, hogy az albizottság munkája felmutatta, hogy az Európai Unióban sokat kell még tennünk, és egy talán kevésbé ambiciózus cél kell, célt kell kitűznünk magunk elé, amely azonban elérhető és megvalósítható. sorban az emberi jogi tanácssal kapcsolatban mondottakról. A közel-keleti kérdéssel való bánásmondunkban kezelésében nagyon fontos szerepet játszanak az emberi jogi kérdések, és az emberi jogi tanács továbbra is polarizált a e kérdésben, némileg diszkreditált is. Remélem tehát, hogy az Európai Unió nevében megpróbálnak egy olyan helyzetet létrehozni, hogy sikerül hidat verni közel-keleti kérdésben a különböző álláspontok képviselői között. És hiszen látjuk, hogy ez egy nagyon kemény dió, de úgy hiszem, hogy az Európai Unió közvetítő szerepet játszhat a kérdésben. Végezetül pedig maga nem nevében annyit szeretnék mondani, meg szeretném köszönni azt a meghívást, amelyet az elnökünknek elmondott, hogy meghívta a kohomba. Az átadott meghívást köszönöm, és biztos vagyok benne, hogy ez segíteni fogja majd a parlamenti delegáció munkáját és a Genfi Emberi Jogi Tanács üléséhez, és örülök annak is, hogy javítani akarnak mind a parlamenttel, mind a többi intézménnyel a kommunikációjukat. Úgy hiszem, hogy a decemberi plenárison fel kell vetnünk ezt a kérdést, hiszen a decemberi plenárison általában az emberi jogi jelentésről folytatunk vitát, valamint a Szaharov díjat adjuk át, azonban most megváltozott a menetrend, az emberi jogi jelentés elfogadásának menetrendje a tanácson belül, ezért gondolkoznunk kell, hogy mikor tűzhetjük ezt mi vitára, nem várok erre ma választ, de úgy hiszem, hogy az Európai Parlament, azt mondhatjuk, hogy az Európai Parlament decemberi plenáris a valóban emberi jogi fókusszal rendelkezik, és hogyha a tanács megváltoztatja a saját munkarendjét, akkor ez kihathat a mi munkánkra is, és ilyen módon nem lesz annyira látható a külvilág számára az emberi jogi munka, melyet végeztünk. Végezetül utalni szeretnék arra is, hogy az Európai Parlament folyamatos ö, ajánlásokkal élt, mind a védelmi, mind a kereskedelmi területen arról, hogy férhessünk hozzá a bizalmas anyagokhoz, látod, megvizsgálandó, hogy az emberi jogok kérdése érvényesül-e. A emberi jogok minden területen való megjelenítése tehát nagyon fontos, és remélem ezért, hogy az emberi jogi jelentéstöveket bevonják a munkába. Meg szeretném köszönni ezen felül azt is, hogy strukturált párbeszédet eh, az emberi jogok területén folytatni szeretnék. Ferrero Waldner biztos asszony tette erre ígéretet a struktúrált párbeszéd folytatására. És örömmel veszünk részt a bizottsággal, eh, működünk együtt a bizottsággal a különböző demokrácia, terjesztő, demokratizáló programok kiterjesztésében végezetül pedig, és elnézést, hogy ilyen sok kérdést teszek fel elnök asszony, de Martin úr, kollégám el kellett, hogy menjen, de arra kért meg, hogy az ő nevében is tegyek fel egy kérdést, mégpedig, hogy vajon az elnökség Abdullah Mukraki Skóciából Líbiába való visszatérésével kapcsolatban rendelkezik egy véleménnyel, terveze valami álláspontot ezzel kapcsolatban, hiszen az Egyesült Királyság és Líbia közötti kapcsolatot meglehetősen megzavarta ez, valamint a transatlanti kapcsolatokat, az Egyesült Királyság és az USA kapcsolatát is beárnyékolta a Lib merénylő kiadatása Líbiának. Köszönöm szépen. Kiitos, herra Hauit. Nyt listalla on vielä muutama puhuja. Ja... Köszönöm szépen, Hauit úr. Van még néhány hozzászóló a listán. Szeretne még valaki hozzászólni? Görönc úr, Prodi úr, Déva úr. Korkean edustajan, ihmisoikeusedustaja Rova Kionka. Tämä on t- És aztán Kionka úr, a főtitkár ö, ö, személyes képviselője. Könönc úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam a ö, tanácsúros elnökségének Svédországnak beszámolóját. Úgy gondolom, hogy mivel a svéd hatóságokkal ö, volt szerencsém sokat együttműködni, nem akarom megkérdejelezni azt, amit mondtak. Tudom, hogy nagy a feladat, sok a, az akadály, és néha nagyon kis esélyünk van a fellépésre, és sokszor a reálpolitikára utalva, ami azt is magyarázza, hogy azokkal a kormányokkal, amelyek nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat, zárt körülön tárgyalunk, azért, hogy ne fenyegesse a tárgyalások kimentetele az eredményeket, és hogy elődeinknek sem sikerült célt elérniük, mert az ENSZ rendjére tűzni az emberi jogok kérdését, a biztonsági tanács tagjai ugye vétóztak, tudjuk ezeket a problémákat. Úgyhogy rendkívül kényes területen kell mozognunk. Aztán a modern konfliktusok kérdése, és pontosan erre utalnék kérdésemben. Néhány évvel ezelőtt az ENSZ kérésére egy öt személyiségből álló panel, Olaf Palme volt ö, svéd ö, személyiség ö, özvegye is ö, tanulmányt készített ruandai kérdésről. Az volt a címe, hogy olyan népírtás, amit el lehetett volna kerülni. Hát nyilván ez már túl későn született meg, de végül is nagy érdeme ennek a dokumentumnak, hogy rámutatott a felelősségi körök kérdésére. Szeretnék egy kérdést föltenni, és kérem, hivatalosan ö, kötelezzük el magunkat az EU szintjén. A kérdés a következő. A Darfúri helyzetben mi lesz? Ugye egy csomó nőt megerőszakolnak, és ugye már nem nagyon lehet bombázni, mert szinte mindent tönkretettek, technikai jellegű ö, ö, munkanélküliségről van szó, nincs már mit bombázni. De mit lehet tenni? A következőt javasolnám a svéd elnökségnek az EU nevében, mint elkötelezettséget. Egy tanulmányt kellene a valós felelősségi körökről készíteni, illetve azokról, amiket elkerülhettek volna, el lehetett volna kerülni, és amelyek végül is a laissez-faire politikához vezettek, és ez óriási felelősség. Tudjuk, hogy milyen ö, zsákutcákba jutottunk politikai téren, de azt hiszem, hogy ez csak egy példája annak, hogy az Európai Unió is milyen mértékben volt koherens. Szerintem az EU nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a Darfuri lakosság szenvedését csökkentse. A kérdés az, hogy mindent megtette, amit megtehetett volna lehetett volna többet tenni. Nyilván nem kritizálni akarok itt, most, csak azt szeretném látni, hogy tényleg mindent megtettünk-e, amit lehetett annak érdekében, hogy a lakosságot a, szenvedésektől megmentsük. Nos, ezt szeretném hivatalosan javasolni, ezt az értékelést. Készek-e az EU nevében ennek vállalására? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Görönc úr. Azt szeretném megemlíteni, hogy ma találkoztam az Ingus meg, ö, megemlékezési szervezetnek egy képviselőjével, és kértük, hogy tájékoztassanak bennünket az ingus helyzetről, mert holnap már késő lehet, de ez csak egy kis zárójeles megjegyzés volt. Pródi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Árnó asszonynak és Hamesolt asszonynak is. Új vagyok itt a szakbizottságban. Lehet, hogy egy kicsit naív is vagyok, de az a benyomásom, hogy gyakran kerül sor arra, hogy az emberi jogok esetén, ha beavatkozunk, csak a tünetekre koncentrálunk, és nem igazán az okokra. Gyakran teljesen más dolgok húzódnak meg az emberi jogi ügyek mögött, mint, amit, mint amiről a reál beszélünk. Azt hiszem, hogy együttesen megpróbálhatnánk az emberi e, jogi kérdések esetében megnézni, hogy hol vannak az okai ezeknek az ügyeknek, ezeknek a mm, problémáknak. A különböző területeken újra és újra e, olyan szituációk merülnek fel, amelyekben a hatalomról van szó, a hatalom a főszereplő ahol arról van szó, hogy a természetes erőforrások nem elegendőek. Sok ország meg van őrülve azért, hogy a természetes erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítsa saját maga számára. És ez vezet oda, hogy autoriter kormányokat támogatnak. A különböző országokban látom azt, hogy fennáll a kapcsolat a természeti erőforrások fölötti hatalom, illetve az autoriter kormányok között. Éppen ezen tekintetben lenne fontos egy elemzést végezni, egy valóban átfogó elemzést végezni, hogy átfogóan gondolkodjunk. És ne csak az emberi jogi e, problémák e, szörnyű következményeinek az e, enyhítéséről legyen szó, hanem az okok megtalálására, megtalálásáról. Nem csak a Nemzetközi Büntetőbíróságot kell fölhívni ezen a területen, hanem közösen kell békés megoldásokért küzdeni, főleg ami a természeti erőforrásokat illeti, például Szudán, Darfur. Itt, de nem csak itt, és látható ez a példa. nem szabad, hogy cinikusak legyünk, nem szabad, hogy a cinizmus áldozataivá váljunk. Nagyon sok országra jellemző pedig ez nem akarunk ugye egyes országok belügyeibe beavatkozni, eh, nem akarunk eh, általában interveniálni, de ez, át, de ez a legtöbb esetben csak eh, kifogás. Azt hiszem, hogy szembe kell néznünk ezzel. nem szabad, hogy csak az ö, tünetekre koncentráljunk, hanem az, e-, ezen ö, ö, szituációknak a problémái, a problémáknak a gyökereire. Elnök, köszönöm szépen, tehát a természeti erőforrások és az emberi jogok kérdése összefüggnek, hát ezeket igen, közösen kell megtekinteni. Még ketten szeretnének hozzászólni, mondja az elnök, az önök hozzá járulásával lezárom a hozzászólók listáját, mert még két fontos napi rendi pontunk van. Az egyik a nem kormányzati szervekkel való párbeszéd, illetve a Velence Intézetnek az tanulmánya. Tiger úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Diva úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Henesölt asszonynak a hozzászólásához, illetve a svéd elnökség prioritásaihoz, amelyek az emberi méltóság és az emberi jogok összefüggéséről is szólnak szeretnék, szerettem volna gratulálni mindemellett a kiváló angol tudásához is. Mindemellett, elnök asszony, nekünk az albizottságnak fel kell ismernünk, hogy ez az egyetlen eszközünk, nincsenek bombáink, nincsenek rakétáink, nincsenek fegyvereink, ami a rendelkezésünkre áll, az a befolyásunk az autoritásunk, amelyel beszélünk, fellépünk, és a tudásunk, amely a fellépéseink mögött meghúzódik. A, a legutolsó dolog, amelyet tehetünk, kellene tennünk, és amelyre gondolnunk kell, és ezt önnek mondom, mint új e, elnöknek, az az, hogy meg kell próbálni láthatóvá e, válni az ENSZ szerepe az emberi jogi kérdésekben látható, egyértelmű, ezért sokat tettek. A mi szakbizottságunk, vagy albizottságunk kiváló szakértelemmel rendelkezik, kiváló képviselőkkel rendelkezik, és fontos, hogy láthatóvá tegyük a föllépéseinket, hogy tiszteletben tartsanak bennünket. Nagyon sok kutatásra van szükség, utánajárásra van szükség, az emberi jog is, a nemzetközi jog ismeretére van szükség. Azért mondom ezt, mert ugye nem akarok külön részletekbe menni ezzel kapcsolatban, de tudom, hogy a svéd elnökség nagyon nagy fontosságot tulajdonít az emberi jogi kérdéseknek. Úgyhogy Két-három példát említenék, csak nem akarok túlságosan specifikusan belemenni ezekbe a kérdésekre. De tegyük föl, hogy akár Malmöben, akár Uppsalában élő ö, emberek ö, emberek elkezdenének emberek másokra lőni, de mi elismerjük mm, Svédországot, elismerjük Svédországot, mint demokratikus jogállamot, na most akkor beavatkozunk, vagy nem Uppsalában. De néha a szakbizottságunk korábban is mutatott rá példát, hogy nem tud különbséget tenni az, a nemzetközi jog keretén belüli emberi jogok között, ahol a tagállamok aláírtak bizonyos egyezményeket, és ezen országokon belüli egyes csoportok közötti érdekeket. Most nézzük Sri Lankát például. Sri Lankának nagyon hosszú története van, idősz, időszámításunk előtt 300-400-zal kezdődik, és maig eh, nem, nem foglalták el, nem eh, rohanták le. Eh, Sri Lanka valóban kontinuitás, működő demokrácia. Sri Lankán önkormányzati választásokat tartanak már több mint száz éve. Északon és keleten éppen most voltak a választások. Persze sokan kritizálják a sri lankai e, emberi jogi helyzetet, anélkül, hogy ellátogattak volna oda, vagy ismernék a hátteret. Az albizottság mi nem tehetjük ezt meg, mert nem fogjuk élvezni a nemzetközi közösség tiszteletét. A sri lankai helyzet a következő. Három millióan élnek itt az egyik szigeten, ebből két millióan az északon, egy millióan két millióan délen, egy millióan északon, év ezredek óta élnek, élnek ezek az a népcsoportok itt. A tények nem merülnek fel a vitákban. Nem beszélünk ezekről a kérdésekről. Amikor Sri Lankára eh, visszatérek, Többször kérdezik tőlem, hogy, hogy ezek a képviselők honnan jönnek, hon mit tudnak rólunk, és hát folyamatosan meg kell védenem a kollégáimat, az európai parlamenti kollégáimat a sri lankai kollégák előtt, mert bizony olyan dolgok merülnek föl a vitákban, amelyek abszolút nem megalapozottak, és amelyeknek, amelyekkel kapcsolatban nem tűnik úgy, hogy ténybeli tudásunk lenne. olyan dolgokat mondunk, amelyek hosszú távon eh, károsak lehetnek eh, a parlament számára. Pedig az egyetlen eszközünk az az, hogy beszélünk. Köszönöm szépen Déva úrnak, mondja az elnök. A tudás és a befolyás. Eh, ezek azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk mi az Európai Parlamentben. Szeptember végén persze vissza fogunk térni a sri lankai helyzetre is. Most azonban még megadnám a szót a főtitkár képviselőjének emberi jogi kérdésekben. Köszönöm szépen, mondja Lokpiller asszony, köszönöm szépen a hozzászólásokat a konferenciával, konferenciát és az egyes anyagokat, amelyek a menedékjogról és a bevándorlások jogairól szólnak. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben működnek egyet, e- mennyiben működnek együtt a Nemzetközi Bűn, Büntetőbírósággal, és hogyan látják azt a javaslatot, mely szerint az Európai Bizottságban, a következő Európai Bizottságban legyen egy olyan biztos, aki emberi jogokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, hogy ilyen röviden és egyértelműen tette fel a kérdését. Azt hiszem, hogy még többet hallunk erről a kérdésről, hogyha a Velencei Intézetre is rátérünk, és a tanulmányra, amely az utolsó napi rendi pontunk. Kionka, Doktor Kionkának adnám meg a szót. Kérem, használjon annyi időt, amennyire szüksége van. Nem tudom, hogy Hamasolt asszony szeretne még majd mondani valamit, de először is Kionka, képvis, Kionka asszonyére a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálom rövidre fogni, és példát venni az utolsó hozzászólóról és szeretnék gratulálni az elnök asszonynak a megválasztásához, és minden jót kívánok az albizottság tagjainak a következő törvényhozási ciklusban. Három pontot szeretnék említeni azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek itt felmerültek a vita során. És kiegészíteném ezzel az elnökség és az Európai Bizottság álláspontjait. Nos, a különböző egyezmények ratifikációival kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kohom és az emberi jogi szervek fontos, hogy bátorítsák az egyes tagállamokat azzal kapcsolatban, hogy ratifikálják az egyes ENSZ egyezményeket. Ez fontos a hitelességünk szempontjából is. A második pont Guantanamo-ra vonatkozik, Guantanamo bezárására. Az elnökség már beszélt erről, csak kiegészíteném ezt. Az egyik dolog, amivel kiegészíteném, az az, hogy felmerült az a jogi keret, amely a Guantanamo-i gyakorlatokat irányítja. Hát meglepett bennünket az, az Európai Uniót, hogy az Egyesült eh, Államok 2004 óta az ártajtók mögött eh, tárgyal erről a kérdésről, aztán 2006-ban a jogi tanácsadók irodájával való párbeszéd keretében folytatták eh, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. és mi folytatjuk a párbeszédet az új kormányzattal is, amely szemben nyitottabb fülekre találtunk. Amikor az új kormányzat bejelentette azt a tervét, hogy a Guantanamo-i börtönt bezárja, az Európai Unió ugye már előtte korábban kérte ezt a lépést, Úgyhogy mivel mi követeltük ezt korábban is, a hitelességünk szempontjából fontos volt, hogy felajánljuk a segítségünket. A közös nyilatkozatban, nyilatkozatra az elnökség is utalt már. Az Európai Unió úgy döntött, hogy segítséget nyújt tehát az Egyesült Államoknak. Ez persze bizonyos feltételekhez kötött egyrészt ahhoz, hogy az Egyesült Államok is befogad, maga is befogad bizonyos fogvatartottakat, és hogy megfelelő bíróság elé állítják őket. Nem gondoljuk, hogy a katonai bíróságok a legmegfelelőbbek erre. És hogy ezen problémák ezeknek a problémáknak a gyökeréig megpróbálunk hatolni, ahogy Pródi úr is utalt erre. Fel kell vetni azokat a problémákat, amelyek egyáltalán ennek a rendszernek a létrejöttéhez vezettek. Az Európai Unió segítségünkre volt azzal a munkacsoporttal, amely a policy review-t végzi most éppen. Guantanamo bezárása az okok elemzése nélkül nem lenne annyira pozitív, mint amennyire vártuk. Az emberi jogi munkacsoportban szeretnénk folyamatos és rendszeres párbeszédet folytatni. A kínai párbeszéd értékelése például ebbe az irányba mutat. A kínai párbeszédre koncentrálunk most éppen, de mivel ez a párbeszéd jó 14 éve kezdődött, ennek ez után, vagy Eközben számos egyéb párbeszédet is megindítottunk. Két aktív párbeszéd volt eddig, és egy befagyott, és most 10-12-13 párbeszéd folyik egyszerre. A legfontosabb az az, hogy a kínai értékelés során természetesen Kínára koncentrálunk, de megpróbálunk ebből levonni bizonyos következtetéseket és tanulságot a további mm, párbeszédek szempontjából. Ez tehát olyan, mint egy teszt eset, egy, egy, egy kísérleti projekt, hogyan tudjuk a párbeszédeket hatékonyabbá tenni. Ennyit mondtam volna, köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon, Rova Kionka. Köszönöm szépen, Kionka asszony. Most pedig még egyszer megadnánk Hamársöld asszonynak a szót. Olyan sok felvetést hallott a képviselőktől, hogy ez választ igényel. Sokan, a legtöbben öm, dicsérték a svéd kezdeményezést, de kérem fogja magát rövidre. Köszönöm szépen, elnök asszony, igyekszem rövidre fogni magamat, és röviden egy-két felvetésre válaszolni, amelyel a képviselők azon kérdésekre válaszolni, amelyekkel a képviselők éltek. Több képviselő szólt a koherencia kérdéséről, a nemzeti végrehajtás és a nemzetközi szerep közötti koherenciájáról, illetve különböző tevékenységünk összhangjáról szóltak. Ezzel kapcsolatban két mondandóm van. Egyrészt az Európai Unió tagállamai egyben az Európa Tanács tagállamai is. És ilyen módon egy másfajta szerződéses mechanizmus tagja is, amelynek során figyelembe veszik az emberi jogokat. Úgy hiszem, hogy a dialógusunk egyik hasznos szempontja az emberi jogok területén való tapasztalatcserem, hiszen ez jelenti az emberi jogi dialógus egyik részét de valóban célra vezető volna még transzparensebbé, átláthatóbbá tenni a munkánkat, mindazt, amit végzünk. Mondok egy konkrét példát. Például az Európai Unió a Devonni áttekintő konferencia előkészítése során nagyon fontos szerepet játszott. Több képviselő szólt a mainstreaming kérdéséről, illetve azon kihívásokról, amelyek az emberi jogok más szakpolitikai területekbe való integrálása, mainstreamelése során merülnek fel. Valóban mind a szakpolitikai, mind a gyakorlati szinten problémák merülnek fel. Valóban különböző eszközök állnak lehetős rendelkezésünkre, de ugyanakkor van egy-két konkrét út és módozat, ahogy dolgozhatunk, és Hautur szólt például arról, hogy hogyan dolgozunk a kohomban, és hogy ne csak kohom legyen az, amely az emberi jogok területén dolgozik, de valóban nem csak a kohom felel ezért, és biztosítani kell, hogy az egyes országok szerepét is nagyon figyelembe vegyük. Ezen felül pedig az emberi jogi civil szervezetekkel is folyamatos tárgyalásban vagyunk Brüsszelben. Tehát nem csak a kohom, hanem a civil társadalom szervezete is bevonásra kerülnek ebbe az együttműködésbe. Pródi képviselő úr a alapvető kiváltókok kérdésének felhozásáról is beszélt és szólt arról, hogy az emberi jogok és a fejlesztés kérdései számos módon összefüggenek. Valóban, látni kell az akut esetben a hosszú távú fejlődést is, visszatekintve is akár. Látni kell a, a fejlesztési támogatások során az emberi jogok kérdéseket, és persze a kapacitás építésben is jeleskedni kell. Azután Darfurról is feltettek egy kérdést nekem. Azt hiszem, hogy az EU szakpolitikájáról azt mondhatom, hogy az emberi jogi helyzet Darfurban, erről a helyzetről az Európai Unió világos és nagyon határozott véleményt fogalmazott meg. És vannak olyan mechanizmusok, amelyek működnek, és amelyeknek segítségével a nemzetközi emberi jog sértések ellen fel lehet lépni. Az egyik ilyen mechanizmus persze a Nemzetközi Büntetőtörvényszék, de vannak emberi jogi mechanizmusok is, amelyeknek mandátuma van arra, hogy a szudáni emberi jogi helyzetet megvizsgálják, és az Európai Unió például az emberi jogi tanács mandátumát is megvizsgálhatja. Az emberi jogi kérdések és az emberi jogi szabályok kérdését felvetjük, és természetesen a normák megszegésének kérdésére is rá kell világítanunk. Feltettek nekem még egy kérdést a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel, az ICC-vel való együttműködésről. Nos, ez is egy olyan kérdés, amelyben az EU globális szinten működik együtt partnereivel. Egyrészt igyekszünk a római alapszabályba, statútumok ratifikációját elérni, most már nagyon sok állam vesz részt a római statútumokban, és működik együtt a Nemzeti Büntető Törvényszékkel, és járul így ahhoz hozzá, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék független bíróságként működjön. Végezetül pedig elnökasszony, talán ott fejezném be mondandómat, ahol elkezdtem és a Lisszaboni szerződésről megismételném azt, amit a miniszterelnököm júliusban mondott az Európai Parlament előtt, mégpedig, hogy az elnökségünk nagy figyelemmel követi a különböző eseményeket. Végezetül pedig meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy eljöttek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt felszólaljak és bemutathattam a svéd elnökség emberi jogok területén megjelenő programját. Nagy bizakodással nézünk a Emberi Jogi Albizottsággal való együttműködés elébe, azon kérdések területén, amelyekről ma szó volt, és más kérdések területén is. Köszönöm szépen az együttműködést és a figyelmüket. Köszönöm szépen, Hammerseld asszony. Nagyon örülök annak, hogy ennyi időt szánt ránk, eh, és köszönöm a bizottság, illetve az emberi jogi főbiztos munkatársának jelenlétét. Biztosíthatom önt, hogy szolidaritásunkra és lojalitásunkra számíthat a albizottságunkkal való együttműködés során. Szívesen üdvözöljük majd a jövőben is körünkben. Most pedig egy új témára térünk rám. Hiszen gyakran ö, dolgozunk együtt a civil szervezetekkel, az NGO-kkal. 38 ilyen ö, civil szervezet hálózata működik. Nikolas Rozsi van itt ma körünkben, ő a Fédération International de la Droit de l'Homme, azaz tehát az Emberi Jogok Nemzetközi Föderációjának szervezetét képviseli, és a szervezet emberi jogi, Európai Parlamenttel való kapcsolatait is ápolja. Először, tehát először megadom Nikolász Rózsinak, a hálózat képviselőjének a szót. Sőt, kérem Rózsi úrat, hogy fáradjon előre. Itt az első sorban fenntartottunk önnek helyet, az első sorban önöknek tartalékoljuk a helyeket. Okay. Thank you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which... Köszönöm szépen a lehetőséget, hiszen ez nagyon fontos számunkra, és természetesen egy folyamat kerül itt folytatásra. Egy olyan folyamat, ahogy ön is említette, mely 7 évvel ezelőtt vette kezdetét, amelynek során az albizottság és a civil szervezetek vették fel a kapcsolatot. Örömmel hallottuk Jomka, Amerskold és Árnó asszonyok um, észrevételeit a civil szervezetek fontosságáról. Rövid bevezetőt tartok, utána átadom kollégáimnak a szót, akik a albizottsággal való együttműködés ről beszélnek majd, de először is elmondanám, hogy kik vagyunk mi, mit végzünk. Mint egy több mint 40 civil szervezet vesz részt a hálózatban, akik az demokrácia, az emberi jogok és a konfliktus megelőzés területén dolgoznak. És igyekszünk az emberi jogok általános nyilatkozatában megfogalmazott jogokat érvényesíteni, érvényre juttatni, mind a tagállamokban, mind a harmadik államokban. A HRDN a demokrácia és az emberi jogok um, fontosságát hangsúlyozza, és kihangsúlyozza, hogy az emberi jogok meghatározók mind a demokrácia élete szempontjából, mind a demokrácia működése szempontjából. Miért fontos az önök munkája szempontjából a mi hálózatunk? Nos, az emberi jogok az európai szerv, szerződéses rendszerben is megjelennek, és ilyen módon az alapjogok közé tartoznak. Önök, mint az új Európai Parlament képviselői, ösztökélhetik az Európai Uniót, hogy tegyen még többet azért, hogy megfeleljen emberi jogi elkötelezettségeinek. Az EU emberi jogi eszközeinek kihatását nem mindig mérik, és néha öncélnak tekintik ezt az intézmények, ahelyett, hogy a változás elérését szolgáló eszköznek tekintenék. Az emberi jogok és a külkapcsolatok támogatása nem mindig felel meg a célkitűzéseknek. Három akció, illetve fellépés van, amelyet az európai parlamentek érdemes figyelembe vennie és támogatni. Fontos tehát, hogy az emberi jogok minden szakpolitikai területen prioritással rendelkeznek, nagyobb számon kérhetőség jelenjen meg minden intézmény területén, intézményben, harmadsorban pedig hatékonyabb diplomáciát kell folytatni, hiszen az Európai Uniónak az emberi jogok védelmében globális mm, szerepét meg kell, említ, meg kell erősíteni. Az emberi jogi um, emberi jogok védelme minden szakpolitikai területen meg kell, hogy jelenjen, és biztosítani kell, hogy az Európai Parlament tevékenységében alapvető megfontolást képeznek ezek. Ugyanakkor vannak specifikus célkitűzések az elkövetkező évben, amelyek meghatározzák az EU szerepét Európa emberi jogi szervezetként. Egyrészt a külső finanszírozási eszköz áttekintése, erről már beszéltünk, másrészt a EU külkapcsolataiban a demokratikus alapkérdések vizsgálata, végezetül pedig az új szerződés elfogadása után az új munka kialakítása. Hogyan dolgozhatunk együtt, mi, a civil szervezetek és önök. Nagyon szívesen veszünk részt az információ megosztásban, és kapcsoljuk össze az önök információt a miénk, miénkkel. Veszünk részt eh, a különböző rendezvények meg közös megszervezésében. Végezetül pedig eh, minden az Európai Parlamentben felmerülő emberi jogi kérdésben szívesen működünk önökkel együtt. És most pedig átadnám kollégámnak a szót, hogy számoljunk be a konkrétabb munkánkról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy önök is tudják, a szervezet tagjai szorosan együttműködnek a különböző egyéb szervezetekkel. Pozitív tapasztalatok és együttműködések alapján történik mindez, de egyre nagyobbak a kihívások, és ezekkel kapcsolatban prioritásainkat, elvárásainkat, javaslatainkat szeretném megfogalmazni. Az emberi jogi és demokráciáról szóló kiáltvány után ö, lépünk fel, nyilván önök is ismerik ezt a dokumentumot. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy pozitív fejlemények jelentkeztek az EU emberjogi területén, főleg konkrét emberjogi eszközök alkalmazása terén. Például az emberjogi párbeszédek, új útmutatások az emberi jogokról, de ugyanakkor olyan fejezetekre is gondolok itt, amelyek például a, a különböző dokumentumokban találhatók, stb. stb. De ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy ezeknek az eszközöknek a hatása korlátozott, nincs elegendő politikai támogatottságuk, vagy koherenciájuk, vagy nem kerülnek a különböző politikák középpontjába. Úgyhogy a cél az, hogy garantáljuk az emberi jogok tiszteletbe tartását minden szinten, minden területen az EU politikákban, legyen az kül- vagy belterület. Ugyanakkor a legnagyobb kockázat az, hogy olyan helyzet alakul ki, ahol az emberi jogok elszigetelődnek, mind vertikális, mind horizontális síkon. Human rights isolated when human rights vertikálisan. Ez azt jelenti, hogy a közös álláspont, erőteljes közös álláspont nem támogatja azt az EU tagállamok és intézmények szintjén. Horizontálisan pedig, pedig akkor kerülnek elszigetelésre, amikor nem kerülnek integrálásra, nem, kerül, nem tartják őket tiszteletbe, az EU külpolitikájának minden területén. Legyen az kereskedelmi tárgyalás, fejlődési politika, migrációs politika, terrorizmus elleni harc. Azt szeretnénk, hogyha két konkrét ajánlással állhatnánk elő, és így segíthetnénk két ilyen, két ilyen fontos területen. Az első területén. Az, e, a javaslatunk a következő. Továbbra is folyanak erőfeszítések a politikai demokratikus interaktív párbeszéd terén az EU intézmények, tagállamok, az emberjogi civil szervezetek, harcosok, például független szervezetek, ENSZ, stb. stb., illetve a diplomaták között hangsúlyoznám közvetlen hatását ennek, illetve a szakértők fontosságát. Így közvetlen kapcsolatot tartatunk fenn. Az emberjogi helyzet sokszor igen kemény voltával a helyszínen. És ugyanakkor hangsúlyozható lenne az különböző EU intézmények és tagállamok elszámoltathatóság ezen a téren az Afrikai Bizottság, az emberjogi kérdésekben és egyéb szervezetek független felméréseket végezhetnek, és ajánlásokat készíthetnek. Úgyhogy konkrétan mi nyithatna teret a párbeszédnek? Ez az interaktív párbeszéd mikor kerülhetne sorra? Említettem például a tagállamokat, a az emberjogi harcosokat, az elnökségeket, a tagállamok képviselőit, független szakértőket, stb. stb. Tehát közöttük. Mikor? Például, hogyha kulcsfontosságú harmadik országgal kerül sor tárgyalásra, a tárgyalások előtt. Például a jó szomszédsági témában, emberi jog témájában, stb. stb mielőtt még az új döntések bármilyen hatást fejthetnének ki. Mielőtt, illetve a kereskedelmi ö, tárgyalások során különböző szankciók ö, elfogadása, felülvizsgálata ö, során. Az emberjogi eszközök, útmutatások, pénzügyi eszközök, szankcionális eszközök, stb. stb. stb. stb. felmérése terén emberjogi döntések terén, bármikor, amikor valamilyen adhok döntésre van szükség. Ez a politikai interaktív párbeszéd azzal a célral rendelkezik, hogy minden EU résztvevő minden helyzetben hatékonyabban léphessen fel. Hisszük, hogy az érintettek sokszínűsége automatikusan növeli majd a viták minőségét, illetve javít azokon, az EU tagállamok elszámoltathatóságát erősíti, jobban belevonja majd a munkába a helyi emberjogi harcosokat, az EU döntéshozó folyamatba is. Több ajánlást lehet majd készíteni több szakértőt lehet bevonni a munkába. És talán a közvélemény is jobban fordul majd ezen kérdések felé, illetve a média is. A második ajánlás csomag az emberi jogok kérdésének központba állítására vonatkozik. Az első dolog az, hogy más parlamenti bizottságokban is kinevezzenek olyanokat, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. De a harmadik országokba küldött parlamenti delegációkban is, illetve a parlamenti vezet, vegyes bizottságokon belül is. Tehát a többi bizottság és parlamenti delegáció is foglalkozon ezzel a témával. A második ajánláscsomag arra irányul, hogy több közös bizottsági ülésre kerüljön sor az Emberjogi bizottság és a többi parlamenti bizottság között. Ezen közös ülések napirendjén szerepeljen az emberjogi kérdések helyzete, a halálbüntetés kérdése. Aztán legyen lehetőség az emberi jogok tiszteletbetartása az EU-n belül címmel napirendet tárgyalni. Tényleg szükség van az emberi jogok tiszteletbetartására az EU-n belül is ahhoz, hogy a tárgyalások során, amelyeket harmadik országokkal folytatunk, szavahihetőek legyünk. Oroszországgal van egy konzultációnk. Hogyan lehet bármit elérni, hogyha egyértelműen nem képviselünk minden pozitívumot az EU-n belül. Aztán van még egy másik ö, konkrétum is, emberi jogokra irányuló jelentések készítése, a halálbüntetés ellen, a terrorizmus elleni harc keretén belül. Aztán hogyan lehet tiszteletben tartani az emberi jogokat más politikák terén. Végül pedig a vertikális kérdések hangsúlyozása a parlamenten belül, amikor szükség van rá, az AFET, a parlament elnöke bevonásával a kérdésekbe, és a parlament napirendjét rendszeresen konkrét javaslatokkal, nyilatkozatokkal, állásfoglalásokkal tarkítani az emberi jogok területéről. Nagyon köszönöm, hogy lehetőségünk volt szólni önökhöz. Nagyon röviden, nagyon általánosan kellett szólnom, ugyanis 38 különböző civil szervezet ajánlásait képviselem itt, de konkrét témákról is szólnak majd hárman közülünk. Először Lina Alkúra, az Euró-Mediterrán emberjogi hálózat képviseletében, aki a nemek közötti egyenjogúság kérdéséről fog szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Euró-Mediterrán emberjogi hálózat tagja szövetségünknek 80 tagból áll. And the Mediterranean countries who európai mediterrán országok képviseltében, akik társulási szerződést írtak alá. 95 volt a kiinduló pontja az euró-mediterrán partneri kapcsolatnak. Ennek egyik területe a politikai és biztonsági párbeszéd a béke, stabilitás elérése céljából, amelynek alapja az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a demokrácia tiszteletben tartása. 2005-ben az euró-mediterráni csúcs tizedik évfordulóján Barcelonában a partnerek megállapodtak, hogy intézkedéseket hoznak a nemek közötti egyenjogúság elérése céljából, hogy megelőzzék a diszkriminációt és védjék a nők jogait. Öt éves tervről van szó, beleértve egy konferenciát, amely 2006-ban az, e- a nők jogairól szólt Isztambulban miniszteri szintű konferencia megrendezésére került sor, amelynek célja az volt, hogy megerősítsék a nők szerepét a társadalomban. Ez mérföldkőnek számított a partneri kapcsolatok során, mert 11 évvel a barcelonai nyilatkozatot követően a nők jogainak célja első alkalommal fogalmazódott meg a 35 tagállam tollából. A minisztériumi következtetéseket követte ez a munka az, az isztambuli feladatokat követően. 2006-2010 között kellett ezt végrehajtani különböző mechanizmusok segítségével, és novemberben, november 11-én Marokkóban miniszteri szintű ülése kerül sor értékelés céljából. 2006-ig sajnos a nemek közötti egyenjogúság és a nők kezdeményezései terén lelassultak a folyamatok, nagy kihívásoknak kellett szembenéznünk. A barcelonai nyilatkozat is csak a gazdasági keretek között említi a nők jogait és fejlődési lehetőségeit. Konkrét megjegyzések nem hangzottak el a különböző szövetségi kérdésekről, ez helyi belügyi kérdésnek számított. Kulturális, vallási kérdések sorába képzelték el ezeket a problémákat. És az ember, a női jogok és a nemek közötti egyenjogúság rendszeresen kimarad a tárgyalandó témák közül. 2002-ben az Európai Parlament elfogadott egy jelentést az női jogokról és diszkriminációról, és az Európai Bizottságot arra kérte, hogy értékelje, hogy ezek az kezdeményezések hogyan alakulnak. Sajnos nem igazán került sor folytatásra. Különböző országok különböző terveket készítettek, de a bilaterális tervek az EU és az egyes országok között közös erőfeszítéseket nem hoztak, hogy az elkötelezettségeket az akciótervekbe is befoglalják nem, jogilag nem kötelezőek ezek, és nincsenek következményeik sem. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, ö, talán látja, hogy már a képviselők távozóban vannak, jó lenne, hogyha ö, dialógusra kerülhetne sor közöttünk. Nagyon fontos ez a téma, de kezdünk kifutni az időből, úgyhogy ha azt szeretnék, hogy a képviselők is reagáljanak, mert most már kifutunk az időből, akkor kérem röviden szóljanak hozzá, mert különben nem lesz dialógus. Legközelebb több időnk lesz erre a témára, ezt így fogjuk tenni a következő ülések során. Most azonban röviden kell szólnunk, mert két hozzászólónak akartunk szót adni, és most már nagyon kifutunk az időből, köszönöm. Akkor nagyon gyorsan, tehát annyit szerettem volna elmondani, hogy 2006-ban sor került erre a konferenciára, most a miniszteri szintű ülés 2009-ben, ahol felülvizsgálják az isztambuli ö, tervet. Az Európai Parlament szerepét és az euró-mediterráni ülés ö, szerepét keressük mert az isztambuli terv sajnos nem volt valami erőteljes dokumentum. Úgyhogy támogatást keresünk az Európai Parlament részéről, hogy előkészíthessük a miniszteri szintet, szintű ülést, hogy igen, hatásos, erőteljes dokumentumot készíthessünk, és olyan programtervezetet is, is készítsenek, ahol konkrét tervek szerepelnek mérő eszközök. Örömmel mondhatom el, hogy készül egy jelentés, amely elemzi a 2006 óta eltelt időt, és konkrét ajánlásokat is tartalmaz. Ez pedig a terem előtt megtalálható. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. A két hozzászóló, kérem csak két-két percben szóljon hozzá, mert különben nem lesznek kérdések. Köszönöm. Veronika Szente. Köszönöm, Veronika Santagoszó vagyok, a Human Rights Watch szervezetet képviselem és röviden három országot szeretnék érinteni, amelyek nagyon aktuálisak most az Európai Parlament szempontjából. Oroszország, Türkmenisztán és Üzbegisztán. Oroszországgal kapcsolatban üdvözöljük az egyértelmű nyilatkozatokat, mind az Európai Parlament, mind az elnökség részéről az északi kaukázusi területen dolgozó emberi jogi jogvédők elleni fellépésekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ne legyen jogi vákum. Ezeket a gyilkosságokat és merényleteket széles, szélesebb körű kontextusba kell helyezni Csecsenföldön és a szélesebb körben Kaukázusban ebből merül fel az újra felújított és egyértelmű nemzetközi együttműködés és fellépés. Az Európai Uniónak köz, ragaszkodnia, kell hoznia, ragaszkodnia kell ahhoz, hogy Oroszország egyértelmű lépéseket tegyen, és elszámoltatható legyen, és elszámoltassa a felelősöket. Az Európai Uniónak a hozzájárulása abból merülhet ki, hogy Oroszország haték, hatékony hogy Oroszország részéről a hatékony végrehajtást szorgalmazza az emberi jogi egyezményekkel kapcsolatban. Az Európai Parlament korábban már legalább három állásfoglalást fogadott el az Európa Tanácsot az Európai Tanácsot és az egész Európai Uniót arra hívta fel, hogy ezt a kérdést kezelje prioritásos kérdésként és reméljük, hogy az Emberi Jogi Albizottság eh, aktív marad ezen a területen. Türkmenisztánt illetően a legutóbbi általános ügyek és külügyek tanácsa eh, a Türkmenisztánnal kapcsolatos egyezményt eh, jóváhagyta. Ez volt az egyik legelnyomóbb ország korábban, és és a kereskedelmi egyezmény meg sem említette az emberi jogokat, ez nagyon sokkoló volt számunkra. Évekig blokkolták az interim kereskedelmi egyezményt, és csak úgy kapott a kereskedelmi egyezmény zöld utat áprilisban, miután a bizottság és a tanács megígérte az Európai Parlamentnek, amely blokkolta ezt a kereskedelmi egyezményt, hogy az Európai Parlament aggodalmait komolyan veszi az üzbegisztáni E, emberi jogokkal kapcsolatban. Itt külön utaltunk a, az emberi jogi jogvédők helyzetére, a politikai fogvatartottakra, itt, e, illetve az emberi jogi szervezetek helyzetére, akár a Human Rights Watch, akár az Amnesty International, akár melyik szervezetről van szó. Az Európai Unió e, felkívánja értékelni, egy olyan kormányjal a kapcsolatait, amely egyáltalán nem folytat semmilyen emberi jogi politikát és kötelezettséget kellett vállalni az Európai Parlamenttel szemben, hogy az emberi jogi kérdéseket igenis figyelemmel kísérik, és még várjuk a bizonyítékot arra, hogy valóban komolyan veszik a kötelezettségvállalásaikat. Reméljük, hogy az, emberi, az Európai Parlament és az Emberi Jogi Albizottság valóban aktív szerepet vállal ezen a területen. És a következő szerződéses viszony a partnerségi egyezmény, amely az elkövetkezendő hónapokban kerül az Európai Parlament elé, az erre irányuló kérelem. Üzbegisztán megint csak egy nagyon elnyomó kormány, az Európai Unió szorosabb kapcsolatokat kíván kialakítani vele. Ez nagyon aktuális jelen pillanatban, mert októberben sor kerül az eddig a fennmaradó Európai Uniós szankciók felülvizsgálatára a 2005-ös mészárlások következtében került sor ezeknek a szankcióknak a bevezetésére. Az Európai Unió egyértelmű kötelezettségvállalásokat várt el az üzbék kormánytól, amelyeket az nem teljesített több mint egy tucat emberjogi jogvédő, illetve aktivista van börtönben. Az ő szabadon engedésük volt az egyik feltétel. A Human Rights Watch és egyéb nemzetközi, nemzetközi és nemzeti emberjogi szervezetek működésének a jóváhagyása is például egyértelmű követelés volt az Európai Unió részéről. Ezt, ez lett volna a feltétele annak, hogy előre haladjunk a tárgyalásokban, és az Európai Parlament szerepvállalása ezen a területen nagyon fontos lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, az utolsó hozzászólónak adom meg a szót két percre. Yeah. Okay, I think this is working. Uh, thank you for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és lehetőséget adnak arra, hogy hozzászólásom megtartására. Ralph Bosselmannek hív, eh, hívnak, a CBM-nek dolgozom, a eh, fogyatékkal élők és a fejl, eh, és fogyatékkal élőket képviselő és fejlesztési szervezet ez. És részei vagyunk a Human Rights and Democracy Networknek mi is, többi szervezettel együtt. Az ENSZ fogyatékkal élők jogaira vonatkozó egyezményét szeretném e, megemlíteni. Ezt már említette e, e, a svéd elnökség nevében hozzászóló hölgy. Ezt az egyezményt az európai közösségek is aláírták, ez nemzetközi jogban nagy innovációnak számít. Nem csak tagállamok, amelyek ugye általában ratifikál, aláírnak és ratifikálnak és végrehajtanak egyezményeket, hírták alá ezt, hanem most emellett, a tagállamok mellett az Európai Unió, mint szervezet is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az Európai Parlament és annak albizottsága nagyon fontos szerepet játszik ebben a kérdésben ebben a ratifikációban, vagy hát lezáró folyamatban. Hogyha ez a folyamat lezárul, a svéd elnökségtől azt hallottuk, hogy a svéd elnökség alatt lezárulhat, tehát az év végéig esetleg már lezárulhat a ratifikációs folyamat európai szinten, akkor következik a végrehajtás Nagyon progresszív rendelkezésekről van szó ezen egyezményben, e, erre most nem tudok részleteiben kitérni, ehhez egy külön ülést kellene szervezni, hogy megmagyarázzuk azt, hogy miért hoz ez akkora változást Európában és a világban a fogyatékkal élők életében. Nem hiszem, hogy ezt most megengedhetem magamnak, de szeretném, hogyha önök, illetve az önök albizottsága megvizsgálná ezt a kérdést, és megnézni, hogy az Európai Unió mit tesz ezen ügyben, és mit tervez annak érdekében, hogy valóban végre is hajtsa azokat a rendelkezéseket, amelyeket aláír ezen egyezmény aláírásával és ratifikációval. Remélhetőleg jövőre, vagy még akár ebben az évben egy további alkalommal még eszmecserét folytathatunk a témában. Elnök, köszönöm szépen minden hozzászólónak. Nagyon értékes információkat kaptunk. Az albizottság Oroszországgal, Türkmenisztánnal és Üzbegisztánnal kapcsolatos témákat természetesen tudomásul vette, és nyomon követi ezeket a kérdéseket. Valamint a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény is rendkívül fontos az európai parlamenti képviselők számára. Sajnos csak néhány perc áll rendelkezésünkre a vitára. Engem az a stratégiai kérdés érdekelne, hogy hogyan lehet politikai befolyást szerezni interaktív párbeszéd keretében. A mi szakbizottságunk hogyan pozícionálja magát erre a kérdésre kellene választ találnunk most és további üléseken. A hozzászólók listáján Lokpiller asszony szerepel, meg is adom a szót. Köszönöm szépen! I'd like to... És köszönöm a bemutatót. Meg szeretném köszönni a Human Rights and Democracy hálózatnak, hogy egy manifestumot összeállított az új Európai Parlament számára, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sok értékes javaslatot tartalmaz, és Valóban nagy munka volt, hogy konszenzusra tudtak jutni a tekintetben, melyek a legkövetelőbb érvényű követelések a 28-ak között. Az anyagban azt mondják, hogy az EU-nak megfelelő pénzügyi és emberi forrásokat kell biztosítania az emberi jogok érvényesítés érdekében. Ezzel egyetértek. Másrészt azt is mondják, azért, hogy ezt a szerepet betöltse ezen a területen, fontosnak tartják, hogy a, hogy a specifikus emberi jogi testület álljon fel az új emberi jog az Európai Parlamentben. Hát lehet, hogy az idő előre haladott, akkor egy bilaterális válaszra is készen állok, de annyit szeretnék tudni, hogy mire gondolnak ezzel. Mi az önök specifikus javaslata? Köszönöm. Köszönöm szépen. Howitt úr, röviden. Whilst I was only one other speaker, I just thought um, it was important to say that Ugye a rövidség kényszere határozza meg a munkánkat, már majdnem véget ért az ülésünk. Tehát kérem, ne úgy vegyék, hogy a képviselők nem érdeklődnek az önök hálózata iránt. Távol legyen. De egész egyszerűen előre haladott az idő, és a Türkmenisztánnal kapcsolatos kritikával mélyen együttértek, és nagyon szívesen dolgozom önökkel együtt e kérdésben. A javaslatai kollégákat a Rheinklub szóvivőjének javaslatát is nagyon érdekesnek tartom, hasznosnak tartom, az albizottság működéséről mondottakat. Ha nekem is lehetne ugyanakkor kritikám az NGO-k működéséről, elolvasván a manifestumot, meg az új elnökségekről mondottakról, akkor azt mondhatom, hogy egy évvel és öt évvel ezelőtt ugyanezeket a pontokat fogalmazták meg. Persze igazuk van a civil szervezeteknek, de az elvekben mindenki egyetért ebben a teremben. A tanács és a elnökség képviselője is, de az ő feladatuk az, hogy konkrét és látható eredményekre vezessék a célokat az igazi, a valós világban. Kérésem tehát a civil szervezetek irányában az, hogy határ segítsenek nek, velünk, együttműködve segítsenek meghatározni a legfontosabb prioritásos elemeket, és a demokratizáció területén, illetve a külkapcsolatok területén. Ezek jelentik tevékenységünk igazi kihívásait, és így biztosíthatjuk, hogy az emberi jogok valóban érvényesüljenek, és így minnyáján hatékonyan felléphessünk. Végezetül önök nem mondták, de az elmúlt parlamentben az volt a gyakorlat, hogyha az önök hálózata kért tőlünk, eh, azt kérte tőlünk, hogy rendszeresen találkozhassanak az albizottság kibővített elnökségével. És remélem, hogy eh, ezt kérik majd tőlünk most is, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos együttműködési forma volt és sikerült elmélyíteni ezáltal az albizottság és a hálózat között az együttműködést. Köszönöm szépen Howitt képviselő felszólalását. Járjunk úgy el, hogy a fennmaradó 45 percet úgy használjuk fel, hogy meghallgatjuk a fontos tanulmányról a beszámolót, amely összefügg a mainstreaming kérdésével is, és utána vitát folytathatunk a e kérdésről. Hiszen ezzel a hetes napi rendi pontra térünk rá, az emberi jogok kérdésének az EU külpolitikájába való beépítése. Az Emberi Jogi Albizottság megbízásával készített tanulmány bemutatása. Az EIUC részéről két képviselő van itt előttünk, Bönőem a Roma asszony, ő az EUC e főtitkára, ezen felül a Robert Schumann Egyetem, Strasburgi Egyetem elnöke volt korábban, és nagyon sok fontos emberi jogi posztot is ellátott. Horst Fischer is itt van körünkben, ő pedig az, e- az EUIC e elnöke, és ezen felül egy német intézményt is képvisel Brüsszelben, melynek neve röviden GTZ. Bönő a roma asszony, parancsoljon. madame. Köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és ismertethetem ezt a tanulmányt, amit az IUK készített, vagyis az egyetem közi eh, európai központ, amely az emberi jogokkal és a demokratizálódással foglalkozik. Velencében van. A központja 41 egyetemet fog össze, és feladata az emberjogi képzés európai szinten. Nagyon sok tanulmány készül itt ebben a témában. Ezért jelentkeztünk a pályázatra, nevezetesen arra a tanulmányra, amelynek a célja, hogy az emberi jogok kérdésének az EU külkapcsolataiba való beépítése címmel egy anyagot készítsünk. És ezt a tanulmányt szeretném ismertetni, amit május 4-én adtunk be a parlamentbe ebben az évben. Körülbelül 10 oktató, kutató készítette ezt a tanulmányt központunkban, európai intézmények kérésére, a parlament, a tanács, a bizottság kérésére, aztán ezt tanulmányozták is az intézmények, és a tanulmány készítése során nagyon sokukkal találkoztunk ki, civil szervezetekkel is, a kollégáim is hozzá fognak szólni, és azt hiszem, hogy fontos az ajánlásokról szólni ezek a parlamentnek szólnak, aminek segítségével a mainstreaming javítható az emberi jogi kérdések terén. Az első kérdés az volt, mit jelent a mainstreaming? Egy francia számára ez rendkívül komplikált dolog, mert nincs fordítása a mainstreamingnek. Lehet beszélni az emberi jogok terjesztéséről, de ennek nyilván nem ugyanaz a jelentése. Azt gondolom, hogy amikor az emberi jogok mainstreamingjéről beszélünk, nem másról van szó, mint arról, hogy a társadalmon belül a vitát e felé tereljük, e felé a téma felé, az emberi jogok kérdése felé. Hogy a vita központjába kerüljön ez a téma. Na most a nemzetközi szervezetek vonatkozásában a mainstreaming az emberi jogok terén olyan stratégiát kell, hogy jelentsen, amelynek célja az, hogy teljesen szándékosan kerüljenek emberi jogi kérdések tevékenységi körökbe, politikákba. A mainstreaming célja akkor érhető el, hogyha nem csak az emberi jogok terjesztésének, ezek ellen elvek hangoztatásának kiterjesztésével elégednek meg, hanem amikor a szervezet teljes tevékenységi köre átitatódik ezekkel az eszmékkel. Érdekes megvizsgálni azt, hogy hogyan is született meg ez a mainstreaming kifejezés az ENSZ-ben, amelyet erőteljesen támogatott Kofi Annan főtitkár 1999-ben, aki azt szerette volna, hogy az emberi jogi kérdéseket az ENSZ teljes tevékenységi köre ölelje fel. Ez volt az első olyan intézmény, amely mainstreaminggel foglalkozott. Most nem akarok részletekbe bocsátkozni erről a témáról, talán később visszatérek rá. Az Európai Unió is ebben az irányban indult el a 2000-es évek elején, Nevezetesen az emberi jogok középpontba állítása lett a cél. Az ENSZ célja a békefenntartás, az emberi jogok tiszteletbetartásával. Az EU egész más szervezet, elsősorban gazdasági jellegű tömörülés volt a kezdetek kezdetén az európai polgárok részéről, amelynek a célja a szabad piac létrehozása volt, úgyhogy ez nem egészen ugyanaz. Ennek ellenére sikerült az EU-nak elérni ezt a célt, a politikai területekbe bevonni az emberjogi kérdéseket. A kereskedelem, a közlekedés, az energia, és még számos más területen is. Az Európai Unió számára a mainstreaming az emberi jog területen valóban azt jelenti, hogy az emberi jogi kérdések rendszeresen jelen vannak, figyelembe veszik őket a különböző politikák kialakítása során az Európai Unióban. Különböző területekről van itt szó, külkapcsolatokról természetesen, ugyanakkor a belső dimenziójáról is minden belpolitikának, mint például az emigráció, menedékjog, az igazságügy, a belügy, energia, stb. stb. stb. Nyilvánvaló, az Európai Parlament támogatta ezt a politikát, az emberi jogi kérdések mainstreamingelését már a kezdetek kezdetétől. 2007-ben született erről egy jelentés, amelyben különösen hangsúlyozta ennek fontosságát. A 2007-es éves jelentésben az Európai Parlament rámutatott arra, ami az emberjogi helyzetről szól, hogy meg kell erősíteni a peszket, és lehetővé tenni azt, hogy az emberi jogok segítségével a béke mindenképpen megvalósuljon. Tehát az Európai Unió mindig is támogatta ezt a fajta politikát, és oda figyelt arra, hogy ez végrehajtása is kerüljön az EU-n belül. Nos, mi a helyzet? Gyorsan szeretném ezt elmondani, Az unió külső fellépésében is létezik az emberi jogok kérdése. Az EU egy szervel is rendelkezik ennek végrehajtására, és eszközökkel is. Tehát az emberi jogok középpontba állítása, mainstreamingelése létezik, de hát van még azért tennivaló, javítani való. 2001 óta létezik maga ez a jelenség, nagyon sok dokumentum is, beleértve kommunikációk, jelentések, konklúziók, amelyeket a különböző intézmények fogalmaztak meg az EU-n belül, és amelyek meghatározzák azt, hogy mit is értünk mainstreaming alatt. Ezen dokumentumok főleg a második pillérre ö, épültek a kül, közös kül- és biztonságpolitikára, és emberjogi megközelítésen alapulnak minden politikán telül, belül, az első és a harmadik pillér keretében. Tehát ami a a második és harmadik pillért illeti például az igazságügy, az együttműködés, a migráció, az oktatás, a kultúra terén. Az eszközök, amelyek az EU rendelkezésére állnak a mainstreaminghez, különbözőek. Hallottunk már ezekről, vannak olyanok, amelyek általánosabb jellegűek, vannak konkrétabbak is. Vannak párbeszédek, szinte minden harmadik országot beleértve, aztán útmutatások is kidolgozásra kerültek, pontosan azért, hogy a harmadik országokkal való kapcsolatokat meghatározzák például a kínzás, a halálbüntetés tiltása terén. Nagyon sok kereskedelmi megállapodás emberjogi záradékot is tartalmaz és szankciókat abban az esetben, hogyha a szerződő állam megsérti az emberi jogokat. Vannak persze preferenciális megállapodások is, általánosabb jellegűek. Aztán van ez a híres eszközünk, ami pénzügyi jellegű eszköz a demokrácia emberi jogok terén, de ami lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy az emberi jogokat a középpontba helyezze. Úgy gondolom tehát, hogy az eszközök léteznek. Intézmények is. A tanács fontos szerepet játszik a mainstreaming terén, nem igazán szeretnék most a főtitkár szerepére koncentrálni, de vannak ezek az eszközök is a tanács szintjén, amelyek rendkívül fontosak az emberi jogi kérdések terjesztése koordinálása terén a különböző külpolitikákban. A bizottság is jelentősen részt vesz ebben a folyamatban az együttműködésnek köszönhetően. Különböző politikák meghatározása segítségével, és főleg a regionális politikák területén. A bizottság mindig is emlékeztet arra, hogy mennyire fontos ez a mainstreaming politika az egyes intézmények keretén belül, főleg a tanácson belül. Az Európai Parlament is hozzájárul ehhez a politikához, például a különböző választási, megfigyelési ö, tevékenységek terén emlékeztet az emberi jogok fontosságára évente jelentést készít az emberi jogi helyzetről. Tehát tudjuk, hogy a parlament felépése mennyire fontos ebben a témában. Ugyanis az Európai Parlament Európa hangja, a legitimitás képviselője az EU szintjén. Tehát, tehet-e még valamit az EU? És a meghallgatottak szerint sok irányban léphetünk előre. De azt hiszem, hogy Árnó asszony hosszasan beszélt arról, hogy mit lehetne még tenni. Beszélt arról, hogy nincs elegendő koherencia az EU kül- és belpolitikája között. De nincs az EU, illetve tagállamai között sem koherencia politikáik terén, olyan nemzetközi fórumokon, mint például az emberjogi tanács. Tehát meg lehetne erősíteni ezt a koherenciát bilaterálisan, multilaterálisan. Ezek a területek a legproblematikusabbak. Itt lehet még javítani sokat. Főleg azért, mert a mainstreaming nem, jel, nem rendszeresen valósul meg. Ennek a folyamatnak pedig annak kellene lennie minden egyes politikában. A megkérdezettek szerint az emberi jogi téren a mainstreaming nem föltétlenül mindig valósul meg minden területen. Talán gazdasági téren például. Bár csak ismételgethetem, amit már eddig elmondtam, bár nagyon sok civil szervezet azt kérte, hogy a gazdaság és szociális jogokra is hangsúlyt helyezzenek. Az is elhangzott, hogy a közelmúltban lehetőség nyílt, hogy a külkapcsolatok terén jobban meg lehessen valósítani a mainstreaminget, koherensebben, jobban koordinált módon, a híres pénzügyi eszköz felhasználásával a demokrácia és az emberi jogok érdekében. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy az Európai Unió tehát nem rendelkezik megfelelő ö, politikával ezen a téren is. Nagy kár, hogy azon eszközökben, amely rendelkezésére állnak, nem érvényesíteti ezeket a kérdéseket. Szeretünk volna néhány ajánlást megfogalmazni az elhangzottak alapján, A következők ezek. Intézményes szinten. Vannak olyanok, mondhatnám azt is, hogy a legtöbben, akiket megkérdeztünk, azt gondolják, hogy központi struktúrára van szükség, amely a koherenciát garantálná a mainstreaming terén az emberi jogok keretében olyan központi rendszerre, amely garantálja ezeket a politikákat, és amely útmutatóként funkcionál, ajánlásokat fogalmaz meg a különböző intézményeknek, amelynek célja az, hogy javítsunk a mainstreaming politikán. Voltak olyanok, akik úgy érezték, szükség lenne egy európai biztosra, aki emberjogi biztos lenne, és aki Az emberi jogok megjelenésért lenne felelős minden európai politikában. illetve minden egyes belső szakpolitika külső ö, dimenziójában. Fontos a koordináció a ö, főbiztossal, és persze az összes többi biztossal is saját területükön ez az emberjogi biztos lenne felelős az emberi jogok belső garanciájára is. Ez aztán lehetővé tenni az emberi jogok terén az EU kül- és belpolitikájának harmonizálását. Persze érdekes elképzelés ez, de voltak pozitív reagálások is erre az elképzelésre, de azért negatívak is. Ugye reális elképzelésről van szó, amely átfedéseket képvisel azon jelenségekkel szemben, amelyek már a bizottság és a tanács szintjén léteznek. Ennek ellenére az emberjogi biztos gondolata rendkívül érdekesnek tűnt számunkra. Más reálisabb intézkedések lehetnek a következők. Sokkal gyorsabban lehetne megerősíteni a mainstreaminget, például, és szerintem ez elengedhetetlenül szükséges, a Relax főigazgatóság keretén belül megerősíteni ezeket a gondolatokat. De ha azt akarjuk, hogy ezt a feladatot el is lássa ez az osztály, akkor jelentősen meg kell erősíteni ezt az osztályt, mind forrásokkal, mind munkatársakkal. Úgyhogy lehetne arról is álmodni, hogy ezt az osztályt, hogy úgymond upgrade-eljük, megerősítjük, a láthatóság terén is. Autre mesure, euh, dans chaque direction générale... Vannak más intézkedések is. Minden egyes főigazgatóság, ezt többen is javasolták, kellene, hogy rendelkezzen egy osztálya, amely emberjogi osztály lenne. Ez az osztály konkrétan az adott főigazgatóságon belül az emberi jogi mainstreamingért lenne felelős. Az adott főigazgatóságon belül is, illetve a különböző főigazgatóság különböző tevékenységeink keretén belül is. Konkrétabban a delegációkra vonatkozó intézkedések. A delegációvezetők, akik fontos szerepet vállalnak, még stratégiai jellegű feladatot kellene, hogy ellássanak. Koordinációs üléseket kellene, hogy levezényeljenek a különböző tagállamok képviselőivel, hogy garantálják az emberi jogok mainstreamingjét. Más intézkedések lehetnének még a következők, ez nem is nagyon nehéz, Az igazgatók és osztályvezetők fő bizottsági szinten bizonyos kompetenciával rendelkezzenek emberi jogi kérdésekben. Például egy főigazgató, egy osztályvezető csak akkor tölthetné be ezt a funkciót, hogyha bizonyos kompetenciával rendelkezik ezen a téren. Nyilván vannak még más intézkedések is, továbbképzés és egyéb területeken, mert úgy tűnik, hogy most mindenütt folynak ilyen képzések, de az EU-n belül nincsenek olyan munkatársak, akik ott a helyszínen látják el ezt a feladatot. Úgy gondoljuk, hogy több szakértőre van szükség ezen a téren. Nos, ez az a néhány intézkedés, ami a bizottság szintjén jelenne meg, ami a tanácsot illeti nyilvánvaló, rendkívül fontos megerősíteni azt a szerepet, amelyet a főtitkár személyes képviselője lát el, illetve az Európai Unió képviselője. Ez alapvetően fontos. Ugyanis az ő fellépése a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül alapvető az emberjogi kultúra terjesztésében. Tehát meg kell erősíteni a szerepét, státuszát, politikai áltatóságát, hogy rámutassunk arra, hogy prioritás az emberi jogi mainstreaming az Európai Unió számára. Nos, néhány intézményes javaslat a következő. Nagyon gyors leszek. felhasználandó eszközökről szeretnék néhány szót szólni. Úgy gondolom, meg kell erősíteni a párbeszédeket. A harmadik országok vonatkozásában több mint 30 ilyen létezik, ezt Árnó asszony említette. Jelenleg úgy, hogy ezeknek a párbeszédeknek most már működőképesnek kell lennie. És azok, akik részt vesznek ezekben a párbeszédekben, eléggé csalódottak, ugyanis úgy találják, hogy nincsen elég konkrét téma. Azt szeretnék, hogyha ezek a párbeszédek konkrétumokról szólnának, nem csak ilyen felületes blabláról, hanem mélyreható kérdésekről. Korlátozni kellene a témák számát azért, hogy a tárgyalások minőségét javíthassuk. Itt is persze koherenciáról van szó a különböző létező párbeszédek között. Ami az útmutatásokat illeti, nyilván mindenki nagyra értékeli őket. Az Európai Unió belül, de nyilván meg kell erősíteni őket, és értékelni kell, hogy milyen mértékben kerülnek felhasználásra. Azt hiszem rendkívül fontos ez. Az értékelést pedig föl kell használni pontosan arra, hogy meghatározzák, hogy milyen témákat kell felvetni a párbeszédek során az emberjogi vonatkozásban. Arra is föl kellene használni őket, hogy jobban meg lehessen célozni azokat a projekteket, amelyeket az EU ö, finanszírozhatna a demokrácia és az emberi jogi területeken. Nyilván szeretnénk, hogyha a gazdaság és szociális jogokat illetően minél hamarabb megszületne egy útmutatás. Ez rendszeresen felvetődő kérdés az unión és a parlamenten belül is. Úgyhogy konkrét formát kellene már, hogy öltsön. Talán néhány szót még az európai eszközről, a demokratizálódás emberi jogok témájában, amelynek célja, hogy megerősítse a mainstreaminget az emberi jogok különböző területén, amelyeket finanszíroznak. Konkrétan az útmutatók, párbeszédek felhasználására gondolok, illetve a különböző tevékenységek finanszírozása. Nos, ez az a néhány ajánlás, amit meg szerettem volna fogalmazni. Most talán átadnám a szót Fischer elnök úrnak, hogy kiegészítse az elhangzottakat, hogyha kívánja. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy valóban eljött a pillanat annak, hogy erről a tanulmányról beszéljünk, hiszen két egymással párhuzamos ügyről van szó. A Lisszaboni szerződés valószínűleg hatályba lép, és éppen ezért újra gondolkozni kell azon, hogy a bizottság és a tanács és a parlament munkájában hogyan kell bánni az emberi jogi kérdésekkel. Másrészt ugye feláll majd az új bizottság is. A saját emberi jogi biztos kérdéséről azt hiszem pedig, hogy holnap épp a mi albizottságokban fogunk eszmét cserélni, a kibővített elnökségülésen. De most pedig Fischer úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök asszony, rövidre foghatom magam, hiszen a Rómé professzorasszony összefoglalta a tanulmányt, illetve a javaslatokat. De egy valamit ki szeretnék emelni. A tanulmányt készítő csoportban foglalkoztunk a módszertan kérdésével, a mainstreaming módszertanjának kérdésével, és úgy gondolom, hogy itt Európában még hiányok mutatkoznak. Szükség van arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mit jelent a mainstreaming a módszertan tekintetében, és meg kell vizsgálni, hogy az EU hogyan lép fel, hogyan hajtja végig, végig a mainstreaminget. Ezen felül pedig az arra is javaslatot tettünk, hogy egy rendszeres, hogy magyarul mondjuk mainstreaming screeningre van szükség. Tehát ellenőrizni kell, hogy a szakpolitikákban mennyire jelenik meg az emberi jogok kérdése. Végezetül pedig, és erről a kérdésről is volt már szó, éppen ön említette az emberi jogi kérdésekkel megbízott biztos kérdését. Nos, a gazdasági válság és az éghajlatváltozás keretén, közegében úgy gondoljuk, hogy e kérdésekre nem lehet megfelelő választ adni akkor, hogyha nem tekintünk ki az emberi jogok kérdésére is. A mainstreaming egyébként ilyen módon a környezet kérdésére is kiterjed, hiszen a úgy tűnik, hogy egyre megerő, inkább megerősödik a környezet tudatosság és így háttérbe szorul az emberi jogok kérdése. Ezért a mi egyetemünk Velencében úgy gondolta, hogy emlékeztetni szeretne minden szereplőt arra, hogy az éghajlatváltozás és a gazdasági válságról zajló eszmecsere ugyanakkor nem szabad, hogy háttérbe szorítsa az emberi jogok kérdését. Köszönöm szépen, Fischer doktor! ezt a fontos észrevételt. Nos, a gender mainstreaming során is mindig felteszik a módszertani kérdést. És ennek a megvalósítása mindig problematikus, hiszen a parlament is elmondta már, hogy a gender mainstreaming kérdése nem mindenhol jelenik meg, pedig a parlament mindig követelte ezt. Árnó asszonynak adnám meg a szót, hogy válaszoljon az itt felvetettekre. És Thierry úr véleményére is kíváncsi volnék, hiszen ő maga is szólt a mainstreaming kérdéséről. Árnó asszony, kéri a szót. Merci beaucoup, madame la présidente. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon gyors megjegyzéseket szeretnék csak tenni, az első egy tanulmányról szól, ami aztán majd mérehatóbb vitát igényel. Rendkívül világos, nagyon jól megfogalmazott anyagról van szó, és bemutatja a fejleményeket, illetve a kihívásokat is. Egy-két javaslatot jegyeztem fel, ugyanis ezek konkrétak és végrehajthatók. A megjegyzések a bizottság delegációjától származnak. Minden delegáció vezető most már egy szakértőt nevezett ki, aki emberjogi kérdésekkel foglalkozik. Pontosan most vizsgáljuk felül ezeket a kinevezéseket, hogy legyen valaki politikai jellegű és szakértő jellegű is, hogy aztán az együttműködés működjön. Tehát most próbáljuk a delegációkat arra rávenni, hogy a politikai és szakmai jellegű együttműködést erősítsék meg. A delegációkban rendszeresen találkozunk a civil szervezetekkel is, illetve a tagállamokkal is. Ez most már rendszeresen a harmadik országokkal való párbeszéd megszervezése előtt kerül megrendezésre. Szemben azzal, amit Florence Bona mondott, én nem tudom, hogy a harmadik országok rendkívül lelkesek-e, hogy párbeszédet folytassanak velünk. Mi igen, de ők nem föltétlenül. Ez persze nem azt jelenti nyilván, hogy azzal tárgyalunk, akivel szeretnénk. Vannak olyan országok, ahol egyszerűen falba ütközünk. Ami még érdekes, hogy minden miniszter rendelkezésre álljon. Lehet belügyminiszter, igazságügyminiszter, de hát sajnos néha ez nehézségbe ütközik. Végül, ami a gazdasági, szociális, kulturális jogokat illeti, valóban elméletileg már elhangzott az, hogy új egyensúlyt kell kialakítani a dolgok között, de két gondolatot engedjenek meg, ami a fejlődést illeti. A tagállamok és az Európai Unió elsők között áll az adakozók sorában. Ami viszont az emberi jogokat illeti. Az ENSZ külön jelentés készítőjével közösen munkát kezdtünk az táplálkozáshoz való jog témájában. Sajnos a gazdasági válság kihat az összes többi területre is. Aztán ott van az éghajlatváltozás. Itt is egyre gyakrabban kerülünk szembe, talán a finnek felelősek az ENSZ keretén belül ehhez él a témáért, és persze a humanitárius segély is egy másik terület. Persze van még más sok tennivaló is. Nagyon köszönöm, és gondolom majd még a részletekre későbbiek során visszatérünk. Köszönöm. Kétes Róva Arnó Minden bizonyal visszatérünk. Köszönöm szépen, Arnó asszony. Köszönöm az észrevételeket. Thierry úr, kéri -e ön is a szót? A tanulmányról, illetve megvilágítani, hogy az önök javaslatával ez hogyan függ össze. Köszönöm szépen, franciára fordítom a szót. Azzal kezdeném, hogy elmondjam. A legelején gyakorlatilag az ütötte meg a fülemet, hogy talán el kellene gondolkodni azon, hogy mit is jelent az, hogy mainstreaming, és milyen módszerrel lehet ezt tenni. Nagyon tetszett az a terminológia, hogy gyakorlatilag akkor mondhatjuk el, hogy sikeresek vagyunk, hogyha az emberi jogi kérdések átitatódnak minden területre. Nagyon fontos, hogy a delegáció vezetők is föltegyék azt a kérdést, hogy az érintettek hogyan próbálnak mindig odafigyelni minden területen az emberi jogokra. Ha ez így lesz, akkor biztosan lehetünk abban garanciáinkkal rendelkeztetünk, hogy így lesz az emberi jogokkal, tehát a mainstreaming meg lesz elnézést, hogy így fogalmazok. Mi a civil szervezeteken belül másképpen fogalmaztunk, amikor konkrétan azt kértük, hogy a tanács munkacsoportjainak munkája jobban koncentráljon az emberi jogokra. E, földrajzi jellegű is legyen. Tehát ne csak az legyen, ne az történjen, amit mi csinálunk, hanem mindenki mást is bevonjanak, minden érintettet ezekbe a kérdésekbe. Ugyanez a helyzet a tematikai jellegű kérdésekkel. Az emberi jogok kérdésének be kell itatódnia minden területre. Aj, a mainstreaminget illeti. Nem szabad elkerülnünk a valós témát, ez pedig az érdek ellentétek kérdése, a politikai akarat kérdése, hogy a 27-ek megtalálják a közös pontot csak a terrorizmus elleni harcban, hanem a konkrét területeken is. Hogy az emberi jogok kérdését ráerőltessék igenis a terrorizmus elleni harcra. Az illegális bevándorlás területére. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az emberi jogok minden területen a legfontosabbak fontosabbak, mint az üzlet vagy a gazdasági fejlődés ez az, amit nem szabad ne, elfelejteni. Tehát ne csak elméleti sikon folyjon a vita, hanem gyakorlatban is. Mert gyakorta elhangzik, hogy a tárgyaló felek nem képesek az első sorba helyezni az emberi jogok kérdését. Aztán, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Gyakorta azt tapasztaltuk, hogy kihívást, de ugyanakkor kockázatot is hordoz magában. Bernard Romer asszony említette, hogy milyen fontos feladata van a bizottságnak, hogy emlékeztessen a mainstreaming szükségességére. És a bizottság, amely hagyományosan közösségi érdekeket képvisel, a rövid távú és napi érdekekkel szemben, amelyeket viszont a tagállamok képviselnek. Tehát amikor közös lesz a diplomáciai szervezetünk, a bizottság és a tanács között, akkor ez a három szögezés a bizottság, tanács, parlament vonatkozásában le fog gyöngülni. Úgyhogy lesznek majd más eszközök, amelyek segítségével az ellensúlyokat majd meg lehet, ki lehet alakítani. Nagyon röviden, elnök asszony, elnézést kérek, de még szót kell adnom másnak is, és 18.30-kor be kell fejeznünk. Jó, akkor köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Tessék, parancsoljam. Mi intervención tiene... Annyit szeretnék hozzászólásomban mondani. Nem is mondani szeretnék, hanem provokálni szeretnék, azért, hogy a maradék néhány percben folytathassuk még a vitát, az eszmecserét. Persze az elnökasszony feladat, hogy megfontolja, hogy milyen szervezeti formában lehet ezt végig gondolni, részletesebb módon. Hiszen a civil szervezetek javaslatait érdemes fontolóra venni, de érdemes fontolóra venni a mainstreaming kérdéséről kialakított jelentést. Nos, ami a mainstreaming fogalmat illeti, én sem vagyok ezzel elégedett Umer asszony már beszélt e fogalomról, aki azt mondta, hogy franciául nincs erre megfelelő fogalom. Nos, spanyolul sem tudjuk, hogyan mondjuk a mainstreaminget. Mi több, más európai nyelveken sem ismerik ezt a fogalmat, teszik hozzá a tolmácsok a kabinból, a németből és a magyarból. Nos, tehát a mainstreaming A mainstreaming szerintem két részből kell, hogy álljon. Egyrészt az egyes testületek és szervezetek politikáját a legjobban össze kell hangolni egymással, másrészt pedig ezeknek minél több politikai szándékot kell megfogalmazniuk. A mainstreaming persze egy nagyon pozitív dolog, de az a kérdés, hogy ez a stream, ez az áramlat, ez valóban sodró erejű-e? Sodró, sodrás mert máskülönben a mainstreaming nem vezet sehova. Ennek a sodrásnak, hogyha ennek az áramlásnak nincs igazán ereje, akkor ezen erek, patakok, folyóba való egységesítésének sem lesz áramló ereje, és ilyen módon a mainstreaming fabatkát sem ér. Azaz tehát a különböző szervezetek közötti együttműködésnek koherensnek kell lennie, ki kell egyensúlyozni a különböző értékeket és a különböző prioritásokat. Nem szabad, hogy becsapjuk magunkat. Hiszen máskülönben mindig a tanácsra és a bizottságra mutogatnánk, illetve nekik eh, rájuk hárítanánk eh, azt a kellemetlen feladatot, hogy konkrét lépéseket tegyünk, mi pedig csak az értékeket hangoztatnánk. Nem. Az értékeket és az érdekeket össze kell egyeztetni, hiszen az európai értékek maguk is érdekek megtestesítői. Az értékeinket ugyanolyan erővel, ugyanolyan intenzitással kell képviselnünk, ahogyan érdekeinket is képviseljük. Mindjárt befejezem, elnök asszony, de felszólalásomat fel szeretném használni arra, hogy visszatérjék egy fogalomra, amely újton újra megjelenik különböző, éppen hogy nem jelenik meg különböző dokumentumokban. Melyik is ez a fogalom? Nos, egy olyan fogalomról van szó, mely voltak éppen tabuizált, amelyet soha sem említünk, ez pedig a politikai pártok fogalma. Lehet, hogy most népszerűtlenné válok hozzászólásommal, de ne feledjük, hogyha politikai, interaktív dialógussal van dolgunk, és azt mondjuk, hogy a dialógust a különböző szervezet, szervek között a parlament és a civil szervezetek képviselői és a civil társadalom között kell lefolytatni, akkor mintha valamiről megfeledkeznénk. Egy olyan intézményről, amely persze bírálható és nem tökéletes, de mégiscsak a demokrácia alapvetéséhez tartozik, jelesül a politikai pártokról feledkezünk meg. Ne feledjük, az európai országokban már működnek a parlamentek, és a parlamentek ilyen módon képviseltetettek. Ám a földközi tenger térségében a pártok azok, amelyeket margóra szorítottak a földközi tengeri térség déli szomszéd államainak nem egyikében. Éppen ezért tehát a párbeszéd és a dialógus iránti óhajunkban szólni kell a pártokról is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos észrevételt. Javaslatom a következő. Azt reméltük, hogy elmélyíthetjük ezt az eszmeserét. És valóban, mintha megvolna ehhez a lendület. Ezért javaslom azt, hogy az elnökségben vitassuk meg, hogy hogyan lehet e kérdést tovább elmélyíteni, a vitát tovább folytatni. Úgy hiszem, hogy a civil szervezetek képviselői is örülnek ennek, hiszen ők is szeretnének részt venni a vitában. Meg szeretném köszönni a Velencei Intézet munkáját, meg szeretném köszönni a kitűnő bevezetést, amely sok együttműködési lehetőséget rajzolt fel. Köszönöm a együttműködési lehetőséget rajzolt fel a tanácsol és a bizottsággal, de a házon belül is. Holnap két hallatlanul fontos és nagyon aktuális kérdésben cserélünk eszmét, Kína ügye az egyik, Kadir asszony itt van, és az ujgur kérdésről fog beszámolni, utána pedig Iránról cserélünk eszmét 10 óra 30-tól az iráni emberi jogi helyzetről. Mindenkinek szép estét kívánok! Amerselt asszonynak, Árnó asszonynak és Kiunka úrnak is megköszönöm a hozzászólásokat.